Yeah, just while just while we're sitting here and waiting for um, um, the Commission. Amíg várakoztunk az Európai Bizottságra, akik most dugóban ültek eddig, és most elindultak gyalog, Zimbabwe-ról van egy meghallgatás, lesz egy választói megfigyelési missziónk is. 18 óra 45-kor kezdődik egy ülés Zimbabvéről tehát. A3G2 at, at 1845. A 3G 2.18.45-kor, hogyha valakit érdekel a zimbabvei, zimbabvéval kapcsolatos esemény. Kollégák, haladunk tovább, 22-es napi rendi pont a DEVE napi rendjén, a Költségvetési Szakbizottsággal közös napi rendi pontról van szó. Nagy örömömre szolgál, hogy itt ül mellettem kollégám Ártyúi úr, a Költségvetési Szakbizottság elnöke, és látom itt vannak a teremben azok a kollégák is, akik a jogalkotásban társígyi jelentéstevőként vettek részt az európai külső beruházási terv kapcsán. Ugyanis ma azt kívánjuk megvitatni, hogy a külső beruházási terv végrehajtásában milyen előrelépés következett be. Három szakbizottság állapodott meg erről a jogalkotási lépésről, most pedig azt szeretnénk látni, hogy ezt a jogalkotást vagy jogszabályt mennyire sikerült végrehajtani. Pour, euh, pour vous accueillir au nom de la Commission Budget. Örülök, hogy a Költségvetési Szakbizottság részéről most üdvözölheti a képviselőket. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák, valóban 2017-ben a dev és a AFET és a Budget Szakbizottság sokat dolgozott együtt, és a három jelentéstevő kiváló munkát végzett úgy gondoltuk, hogy globális választ tudunk adni, ezért bátran folyamatunk a témához, és úgy gondoltuk, hogy a fenntartható fejlődésnek az instrumentuma lehetővé teheti azt, hogy elkezdjünk megoldást adni a migrációs kérdéskörre, amely kérdéskör továbbra is itt van előttünk és kezelendő. Az uniónak nagy bátorságot kell tanúsítania ahhoz, hogy kezelje ezt a kérdést valóban felmerül a kérdés, hogy melyek az első lehetőségek, alkalmazások, milyen fajta szinergia, stratégia alakul ki a különböző eszközök között, hogyan lehet lehetséges az, hogy új szereplők, mint egy leverage effektet, egy emelő hatást érvényesítsenek, a tekintetben is, hogy elmélyültebb párbeszéd menjen politikai szempontból is, és hogyan lehet közigazgatásilag is támogatni, segíteni a folyamatot a partnereinknél, többek között Afrikában. Ezek tehát az első elemei, illetve kérdései, kérdéskörei annak a témakörnek, amelyel kapcsolatosan szeretnénk az Európai Bizottságtól válaszokat kapni. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy ezen együttes ülésnek a során fogad minket. Köszönöm, csak emlékeztetném a kollégákat, hogy amikor a jogalkotásról tárgyaltunk, akkor a parlament ragaszkodott hozzá, hogy ez ne csak egy újabb alap legyen, egy újabb hitel alap, hanem egy olyan alap, amelynek a középpontjában a szegénységgel szembeni küzdelem áll, és amely eljut oda, ahova más alapok nem. Ezért volt szükség egy garancia alapra, amely a fenntartható fejlesztési célok szolgálatában is áll. Most azonnal át is adom a szót Mariette Jágernek, aki ma másodszor jár nálunk. Nagyon örülök, hogy most megint itt van velünk. Tessék! Köszönöm szépen, kedves elnökasszony, tisztelt képviselők! Megtiszteltetés és öröm, hogy itt lehetek, ma már másodszor. És persze az Európai Bizottság nagyon örül annak, hogy eszmecserét folytathat önökkel a külső beruházási terv végrehajtásáról és az EFA garanciáról. Rekordidő alatt sikerült erről lezárni a tárgyalásokat a három szakbizottsággal, és az Európai Bizottság továbbra is nagyon hálás a parlamentnek a támogatásért a tárgyalások során. A tárgyalások tehát sikeresek voltak, a szabályozás szeptemberben hatályba lépett, jelen voltak a stratégiai vezetői ülésen, és azóta két pályázatra került sor. Január vége volt az egyiknek a határideje a fenntartható energia kapcsán, a másik pedig március végén járt le. A mezőgazdaság, a digitális agenda és a városok kapcsán. Nagyon örülök annak, hogy a külső beruházási terv nagyon nagy siker volt, elnök asszony arról szeretnék beszámolni, hogy a 12 partner intézet beruházási programokat javasolt az öt beruházási ablak alá tartozóan. Összesen 46 javaslat érkezett be, és még kettőre számítunk. Ezek összesített értéke 3,5 milliárd az öt ablakra lebontva, Biztos emlékeznek rá, hölgyeim és uraim, hogy 1,5 milliárdos garanciával rendelkezünk. Ez azt jelenti, hogy a partnerek elvárásai, illetve a javasolt projektek kétszer ekkor összeget tesznek ki. A 2,5 milliárdos oroszlán rész a mikro és kisvállalkozásoknak megy, 14 tartozik ide, 14 nevezett PIP. Több mint egy milliárdos kérés érkezett be a mezőgazdaság részéről, a városok részéről, és a digitalizáció részéről 6-5-4 arányban. Jelen pillanatban az Európai Bizottság a beérkezett javaslatokat értékeli objektív kritériumok alapján, amelyeket közösen határoztunk meg a szabályozás kialakításakor. A bizottság első döntései májusra, illetve júniusra várhatók. A technikai értékelés e, e, technikai értékelésre vonatkozó első ülés e, ezen a héten pénteken lesz az első két ablakra, utána tárgyalunk a tagállamokkal, június 20-án, és lesz egy stratégiai ülés, és a cél az, hogy az első garancia megállapodást a partner pénzintézetekkel 2018 cég írjuk alá, így tudunk teljes körűen megfelelni a szabályozásban fektetteteknek. Folytathatnám még hosszasan, de látom, hogy Katarina Maternova is megérkezett a DJ Nértől. Szeretném önöket biztosítani a felől, hogy az EAP, a beruházási terv kapcsán együttműködünk a delegációkkal, mert úgy érezzük, hogy ez egy közös gyakorlat. Ezért igyekszünk strukturált párbeszédet folytatni az érdekelt felekkel, és azonosítani a magánberuházások legfőbb akadályait. Szeretném azt is elmondani, hogy látván, milyen rengeteg PIP kére nem érkezett be, az Európai Bizottság a tagállamokat felkérte, hogy vegyenek részt, és szálljanak további erőforrásokat a garanciára. Örömmel számolhatok be arról, hogy Észtország, Csehország, Németország és a Bill és Melinda Gates alapítvány jelezte, hogy hajlandó még több pénzzel hozzájárulni az alaphoz. Reméljük, hogy ez a tendencia folytatódni fog, és még nagyobb sikerrel számolhatunk. Az önkezében vagyok, elnök azt hogy folytathatom még, de szerintem az lenne igazságos, hogyha a DJ Nérbeli kollégámnak is lehetőséget biztosítanék arra, hogy felszólaljon, mert közösen osztozunk a munkában is, a DJ Nér és a DJ Defco közösen végzi a feladatokat, és azt is elmondhatom ehelyütt, hogy kiváló az együttműködés a bizottsági szolgálatok között, és nagyon keményen dolgozunk az EAP második és harmadik pilléren. Egyfajta mappinget végzünk a technikai segítségnyújtásra ra vonatkozólag és a politikai párbeszéd tekintetében is próbáljuk az eszközök teljes tárházát kiaknázni, hogy az európai beruházási alapsiker lehessen. Köszönöm. Köszönjük szépen, a DJ Nér is itt van. Szeretne valamit hozzáfűzni, tessék? Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Ahogy a Marietta már elmondta, nem csak egy közös feladatról, vállalkozásról van szó, a bizottságon belül, hanem az Európai Parlament is részt vett a munkában. Most a jelentéstevőkre nézek, akik bábáskodtak a projekt fölött. Nyilvánvalóan a végrehajtás időszaka még csak most kezdődik, de a lelkes reakciók és a partnerintézmények együttműködési kedve, és azt mutatja szerintem, hogy nagyon nagy előrelépés történt. Vannak olyan pályázatok, amelyek erősebbek, vannak, amelyek gyengébbek, de nagyon nagy az innovációs kedv. Vannak például olyan pályázatok, amelyek kifejezetten a migrációs populációra vonatkoznak, vannak olyan projektek, amelyek a diaszpórát célozzák meg. Nagyon nagy érdeklődéssel várjuk az első technikai egyeztetést, amely az első két ablakról most pénteken lesz a KKV-kről és a mikrovállalkozásokról, az energiahatékonyságról és a konnektivitásról. A többiek majd később következnek májusban. Úgy gondoljuk, hogy nagyon biztatóak a jelek. A garancia területén, vagy a garanciával kapcsolatosan lépésről lépésre haladunk előre, folyamatosan tanulunk a tapasztalatokból, de azt hiszem a siker minden előfeltétele adott. Ami az úgynevezett blendinget illeti, a NIR részéről mi úgy gondoljuk, hogy ez egy jól olajozott gépezetként működik. Ezen a téren is újítunk, a politikai fellépést és a beruházási fellépést is támogatjuk, és a Marietta elmondta, politikai párbeszédet folytatunk a partnerországokkal, mint a beruházási légkörről, mint pedig szélesebb körű szükségletekről. Itt be is fejezném, és hogyha valakinek kérdése lenne, akkor szívesen válaszolok. Elnök, köszönjük szépen! Talán jó lenne tudni, hogy miféle projektekről van szó és hol, de akkor most a jelentéstevőket kérdezem, van-e kérdésük? Kukán úr, Ájda, tessék. Kukán úr az első. Köszönöm szépen az információkat. Presidenta, Köszönöm szépen, elnök asszony. Lenne egy sor kérdésem. Először is kaphatnak-e több kézzel fogható információt arról, hogy milyen fajta projekteket prezentáltak. Egy, kettő, persze erre részben már kaptunk választ. Egyes államok készek arra, hogy hozzájárulásokat tegyenek, tehát milyen plusz összegek jöttek be a garancia kényszolgáló fejezetbe. További kérdés, hogyan tudják garantálni azt, hogy valamennyi kritérium teljesüljön, éghajlatváltozás 25 aztán szó esett arra, hogy a kevésbé fejlett országok esetében speciális intézkedések van szükség, szó volt arról, arról döntöttünk, hogy hogy vannak olyan joghatóságok, amelyek nem együttműködőek, azok bankokkal hogyan működjünk mégis együtt, aztán a beruházási ablakok tekintetében hogyan tudjuk érvényesíteni ezeket az ismérveket. Aztán még várjuk az Európai Bizottságnak az álláspontjait, most még csak a mond, mente mondák hallatszanak, de azért egyre inkább megerősítést kap az, hogy egységes külső beruházások jönnek szóba, és hát mi lesz mindezzel tette fel a kérdést. Uh, thank you very much, uh, madam. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tulajdonképpen az EIB-nek írásos véleményt kellene készítenie bankkal kapcsolatos ügyekről, beruházási ablakkal kapcsolatos minden javaslathoz. A kérdésem az, hogy megkapta mindezt a bizottság, mik a fő ajánlások vagy aggályok, és hogyha ezeket teszik, akkor parlament számára is hozzáférhetővé teszik-e? Másodszorban említett, hogy sok javaslat érkezett. A bizottság biztos lehet abban, hogy a garancia jelentős legnagyobb részét a legkevésbé fejlett országokra fogják fordítani. Köszönöm. Ehhez szeretnék hozzátenni egy kérdést. Amikor a jogalkotás folyik, eh, a tagállamok hozzájárulnak az alaphoz, eh, akkor kapnak ezért eh, extra jogokat. Mondjuk itt van a Bill Gates alapítvány, kizárólag adományokból jön létre. El tudnék kicsit magyarázni, hogy mi történik ebben a kontextusban? A kollégáknak van esetleg kérdése? Akkor Marietta. Köszönöm, Linda. Meg tudom mutatni a projektek listáját, ha akarják. 46 oldal, de hát erre nyilván nincs idő. Ahogyan Katarina is mondta, nagyon sok az innovatív projekt, az inkluzivitásról, vagy amikor a migrációt kiváltó okokról van szó, a diaszpora hogyan tud hozzájárulni a származási országban a gazdasági növekedéshez. Azután vannak új projektek is, mint például a Room to Run, ahol is a e, magánszektor portfólió értékpapírosításáról van szó, vannak új ötletek a fenntartható energia kapcsán is, e, Afrika e, középpontban Zambiával, ott is van egy kísérleti projekt. Azután van nagyon sok program, projekt a szomszédos országok számára, mert a földrajzi egyensúlyra is ügyelni kell és természetesen biztosítani kell, hogy a rendeletben foglalt minden kritérium teljes mértékben teljesüljön, nem csak a 25% éghajlatváltozás, vagy a migrációra eső rész, vagy a nemek közötti egyenlőség. Minden a fő célkitűzés, ugye ez az LDC-knek a legkevésbé fejlett országokra fordítódik, illetve a környezetre. A garancia megállapodás kapcsán, hát most ennek a részleteit nyilván nem tudom elmondani, de 30%-ot mindenképpen az LDC-k kell, hogy kapjanak, 20% a töré, törékeny országoknak, jut. Tehát a garancia megállapodásban ez mind benne van, és eh, az összes érintett biztos lehet abban, hogy teljesülnek a rendeletben foglalt eh, objektív kritériumok. Így tudjuk eh, garantálni azt, hogy a rendeletben foglalt kritériumok teljesülnek, és a politikai kötelezettség vállalásnak is eleget teszünk. Ami a hozzájárulásokat illeti, hát igen, szeretnénk, hogyha több tagállam járulna hozzá, Mennyi pénzről van szó? Húzott el a kérdés. Azt hittem, hogy ez a titok az enyém marad. Hát ez egy szimbolikus hozzájárulás, de azért kezdetnek nem rossz. 100 Észtország részéről 300 ezret adományozott Cseh köztársaság, 1 milliót Németország, és a Bill és Melinda Gates alapítvány 50 millió dollárt, ez euróban a, átszámítom 42,5 millió euró. Tehát eddig ennyi jött össze. És hát ahogy mondtam, még azért számítunk arra, hogy több tagállam is beszáll ebbe. Az ESFD rendeletben foglalt eljárásoknak teljesen meg kell felelni, azaz minden, minden hozzájárulás a stratégiai döntéshozó testület elé kerül, ahol döntenek, és miután megvan ez a döntés, akkor elfogadjuk a hozzájárulást, vagy nem fogadjuk el. Úgyhogy a stratégiai bornak önök is a tagjai, várjuk az álláspontjukat, de megint csak A rendeletnek van egy cikke, ahol azt olvashatjuk, hogy célzott támozárás is tehetnek a tagállamok, tehát megmutatják, hogy azt melyik régiónak szánják, a döntéshozatal kapcsán viszont már nincsenek ilyen kedvencek. Ha ez volt a kérdésed, Linda. Florinca úrnak mondom, itt ez tulajdonképpen technikai nyújtása a bizottság részéről, de az EIB az ablakra az pántlikázhat támogatást az egyes pipszekhez tartozik egy, ez egy G-tag. Ez most már több mint hat hónapja zajlik ez az eljárás az EIB-vel a tárgyalások során elég eh, ugye, komplexek voltak ezek az egyeztetések, és még mindig van néhány bonyolult kérdés, eh, ami megoldásra vár. Reméljük azonban a bizottság részéről hogy megszületik a megállapodás április végéig, ami azt jelenti, hogy ezen a héten, és azután a GTEC-kal kapcsolatos kockázatok értékelését elvégezzük májusban, amiről ugye a prezentáció elején beszéltem. De biztos vagyok abban, hogy Katarina ezt még szeretné kiegészíteni. Még valamit tisztázni szeretnék az én kérdésemmel kapcsolatban. Hát egy pontosítást. Én mondjuk én egy tagállam vagyok, tudom, hogy a trialógus során erről volt szó, mondjuk adományozok egy milliót, mondjuk mint Németország. De azután szeretném eldönteni, hogy mire ki kapja ezt. Lehet itt valamilyen feltételeket meghatározni európai alapokból? Mondjuk lehet, hogy Németország ezt az egymillió eurót más úgyis elköltené arra, csak most akkor így rá teheti ezt a címkét, hogy mennyire európai. Hogyan tudjuk biztosítani? Mi az európai hozzáadott érdéke ennek eh, hogyha ez jobban koordináltak ezek a hozzájárulások, inkább európai lett így ez a rendszer, és hogyha magán adományozok, ugye, mint a e, Gates e, alapítvány 42-szer annyit adományoztak, mint Németország. Jó, Németország az EU költségvetésbe is befizet, e, azt mondanák, hogy az összes pénz a mi pénzünk, mindig ezt mondják. Tehát magánalapítványok is fizethetnek ebbe, akkor ők megkérdezhetik, hogy ezt mire fordítják. Ugye itt van ez a stratégiai board, hát miről döntenek arról, ha, ha, akkor, hogyha az adományok pántlikázottak, és célhoz kötötten adományozzák őket. Még mielőtt Matenova asszonynak adom meg a szót, kérek erre választ. Még akkor is, ha pálinkázott hozzájárulásokról van szó, pántlikázott <laughs> célhoz kötött hozzájárulásokról van szó, akkor is garantálni kell, hogy a kiválasztáshoz szolgáló objektív kritériumok teljesüljenek. Tehát akár tagállamok, vagy bárki, aki adományoz, határozhat meg célokat, de nem ez lenne a döntéshozatalunk alapja, azok a kritériumok, amiket a rendelet felsorol, akkor ez nem lenne jó. Hát biztosítani kell, hogy objektív kritériumokat kell teljesíteni. A tagállamok már meglévő alapokból csoportosítani hát pénzt, tehát nem tudunk sokat mit kezdeni. szünetben részt vettem egy konferencián az EBRD-vel, e új fejlesztési politika, globális világban, innovatív finanszírozás volt ennek a témája. És itt is arról beszéltünk, hogy nincs elég állami forrás ahhoz, hogy a fejlődő világ problémáira választ tudjunk adni az SDG megvalósításához hát millió euró kellene. Úgyhogy magánberuházásokra kell hagyatkoznunk. És most először teszünk valamit annak érdekében, hogy az addicionalitást, a multiplikátor hatást is behozzuk a képbe, és én hiszek abban, hogy sikeresek kell, hogy legyünk az EFSZ-vel, hiszen a, ez a fenntarthatósági fejlesztési alap, ez igazából az a modell, amit majd használhatunk az innovatív finanszírozáshoz és a jövőbeni fejlesztési területen. Azt hiszem, hogy a tagállamok ezt tisztában vannak, számíthatunk a hozzájárulásokra. Persze, hogy még várnak, megvárják az első eredményeket, önök is várnak sokszor a döntésekkel, ami konkrét, első konkrét eredmények megszületnek. Kapnak javaslatot Európa szomszédországaitól, elsősorban a keleti partnerségi országokra gondolok, ugyanis ez az eszköz inkább Afrikának szól. Sajnos eh, ugye nemrég jártam ki Kisinokban és Kievben, Moldova és Ukrajna fővárosaiban, egy két hete jártam ebben a két városban, és az ottani hatóságoknak fogalma sincs erről a eh, lehetőségről, nem is hallottak róla, hát valamit kéne egy kicsit reklámozni. Ez eh, nagyon jó megállapítás volt. Köszönöm, elnök asszony. Először egy arra a legégetőbb kérdésre válaszolok. Kisinov, Kisinov még ugye mindig eh, ugye ezen az útvonalon található. Mind a hat keleti partnerségi ország eh, hatóságait értesítettük, és újra és újra értesítettük, és felhasználva a diplomáciai csatornákat is többször is beszéltünk erről. Én személyesen is eljátogattam Kievbe és Tbilisibe, hogy elinduljon ez a beruházási terv. Kisinyovba is fogok menni, amint, és amik a politikai, amint a politikai válság megoldódik, Jereván is folytatni fogja a munkát. Belarusnak is bemutattuk a külső beruházási tervet a koordinációs csoport ülésén, ez gyakorlatilag a legmagasabb szintű kommunikációs flórum. És valóban igaza van, ha ez a percepciója lehet, hogy a, először úgy tűnt, hogy ez egy Amerika, Afrikának szóló terv, de a kollégáinknak, partnereinknek a keleti partnerségi országokból hát el kell mondani talán még határozottabban, hogy ez nekik is szól, és nagyon sok partnerünk javaslata pontosan szomszédos országokra vonatkozik. Három csoportja van a pips a, a javaslatoknak, vannak, amik kizárólag Afrikának szólnak, vannak vegyesek, és azután van néhány olyan, amely kizárólag a keleti szomszédoknak szól. Összességében tehát jó a lefedettség. Elnézést kérek, hogy pár percet késtem, de Marietta talán elmondta, hogy már a két első ablaknál is hát túl ígértek. Még két hétig lehet is felajánlásokat tenni, és a garancia rendelkezésre áll. Úgyhogy tényleg konstruktív, de kemény vitákra számítunk a partnereinkkel, hogy együttműködjenek, ugyanakkor hát egy kicsit egyszerűsíteni és áramvonalasítani is kell némelyik garanciát. Még néhány kérdésre, hogy reagáljak. A mi a rendelet eh, illeti, a tagállamoknak, nem a magánszemélyeknek, eh, de a tagállamok konkretizálhatnak bizonyos eh, földrajzi régiókat, hogy azoknak szállják a pénzt, hát ezek inkább ez szimbolikus összegek voltak, de mivel viszonylag kis összegekről van szó, könnyebb lesz ezekre ráragasztani egy konkrét prioritást, ahelyett, hogy ezeket csak bedobnánk egy nagy fal közös fazékba. Hogyha nagy, nagyobb hozzájárulást tesz egy tagállam, akkor majd meg kell vitatnunk, hogy ezt velük hogyan kezeljük. pontosan fél hétkor be kell fejeznünk. Artuit urat láttam még, és azután John. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Picit többet szeretnék tudni az Európai Fejlesztési Beruházási Banka kapcsolatos kérdésekről. Az EIB ugye szakértelmével van jelen, de a dolgok hogyan zajlanak? Ugye ez az eszköz nyitva áll valamennyi pénzügyi partner számára az EÖB e tekintetben bonyolítja el dolgokat, vagy pedig sem, esetleg árnyékot vete a dolgokra. A második kérdésem pedig az a GAFA cégekre vonatkozik, az adó hozzájárulásra gondolok. Bill Gates fellépése között nincs -e valami olyan mozzanat, amely tulajdonképpen azt eredményezi, hogy így módon fizet adót az Unióban a cseh köztársaság, a német szövetségi köztársaság hozzájárulásakkal él, akkor, amikor a tagállamoktól azt igénylik, hogy a törökországi kötelezettség vállalásának tekintetében is hozzájárulásokat tegyenek. Jó lenne elkerülni a közlekedő edényeknek a jelenségét, tehát szeretnénk többet tudni erről az eszközrendszerről. Nem lenne egyszerűbb, hogy a tagállamok megállapodjanak egyszer és mindenkorra, hogy hatalmas problémát kell kezelnünk, és migráció szempontjából nem tudjuk még, illetve nem láttuk még át, hogy mi vár még ránk. A tagállamok valóban felmérték, hogy milyen fajta kötelezettségvállalásokra van szükség a részükről, és ezen kívül ugye ismerjük, hogy például Komor-sziget és Majó-sziget között milyen migrációs jelenségek jelentkeznek, ezek nagyon aggasztóak. Csak röviden, még az előző kérdésre szeretnék visszatérni. Van egy ágazati lebontása a bizottságnak a projektekről, és ugyanígy egy, van egy földrajzi lebontás is. Hát, az igaz, hogy még sokkal több pénzre lenne szükség a fejlesztési területen, de levontuk a konzekvenciákat a magánszektor kapcsán. Az én hazámban, miután nagyon sok új kórház, iskola kellene, több mint 10-15 évvel ezelőtt, megengedtük a köz és a magánszféra közös finanszírozását, a PPP konstrukciókat, akkor a magánszektor épít egy eh, iskolát és egy egészségügyet, akkor eh, viszont a kölcsönt az államnak kell visszafizetni. Eh, minden egyre drágább lett, és sokkal többe kerül ez az államnak, az államkasszának, mintha egyszerűen az állam felvett volna kölcsönt, Eh, sokkal olcsóbban tudna eh, hitelhez jutni az állam. Tehát megtanultuk a, tanultunk a hibákból, meg követtünk el hibákat. Az én városomban például, amiket PPP-ben építettek, iskolákat, akarnak építeni még egy új ö, eh, ö, osztálytermet, akkor Svájcba kell rohanni engedélyért, azért, hogy Sheffieldben bővíthessék az iskolát egy újabb tanteremmel. Tehát tanultunk a hibákból, nincs olcsó ebéd, mindig valamibe kell kerül, minden kerül valamennyibe, mindennek meg kell fizetni az árát. Marietta, megpróbálok válaszolni, 6 perc van még. Azzal kezdeném, hogy az EIB-hez, a mi bankunkhoz milyen a kapcsolatunk. Ugye, mint család, mint minden családban, komplex a kapcsolat, de természetesen nagyon jó. Napi kapcsolatban vagyunk, és eltekintve néhány kérdéstől, mint például a csíták, el tudom mondani, hogy minden más intézménnyel is erről már megegyeztünk, és működik. Tehát azt tudom mondani, hogy az EIB javasolt néhány innovatív pipet, ezeket ugyanúgy értékeljük ugyanilyen kritériumok alapján, mint a többi pipset. Alongside with other PIPS on the geographic. Ami pedig a földrajzi lebontást illeti. Nem tudok olyan ugyanolyan lebontást adni, mint a tematik afrikai területen, mert Afrikától, illetve a keleti szomszédságtól eltekintve a pipek csak a pontos földrajzi helyet határozzák meg, tehát mondjuk Szubszahara Afrika, Fekete Afrika, vagy szomszédsági partnerek, hogyha pontosan meg kell tudni, hogy mi az addicionalitás, ezt, ezen még dolgozunk, és hogyha ez meg lesz, akkor ilyen lebontást is tudunk majd prezentálni, tehát földrajzi lebontást is. Az, igen, ezek a szigetek is a katonai megállapodás alá tartoznak, tehát támogatható. Linda, a magánszektorral kapcsolatos kérdés, hát igen, nagyon jól tudjuk, hogy milyen veszélyeket rejt, milyen csapdák vannak itt a magánszektorral való együttműködésben. De miután mi irányítjuk a folyamatot, úgy gondolom, hogy irányítani kell a magánpénzekkel kapcsolatos együttműködés és ezeknek a bevonását, hiszen az intézmények elszámoltathatók az európai polgárok számára. Martinov asszony, Matűsz úr nagyon jó észrevételeire annyit mondanék, hogy igen, mindenképpen nagyon aktívan akarunk együttműködni a tagállamokkal, hogy ez mindenki számára világos legyen, hogy itt egy közös kihívásra kell választ adnunk. Köszönöm szépen, igen, John is válaszolt. 6 óra 27, 3 percek korábban befejezzük, de befejezem az ülést. Köszönöm a bizottság képviselőinek, hogy eljöttek, továbbra is figyelmel kísérjük ezt a témát.